Uh, welcome. Uh, Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Sok szeretettel köszöntöm Tyson asszonyt, aki a foglalkoztatási, szociális ügyekért, munkaerő, mobilitásért felelős biztos jelölt. Megkaptuk Jean-Claude Juncker által írt mission lettert, amelyben az szerepel, hogy Tyson asszony hozzájárul azokhoz, azokon a dolgokon fog projekteken fog dolgozni, amelyekért a növekedésért és versenyért felelős alelnök, illetve az Európai Szociális Párbeszédért felelős alelnök lesz felelős. Emellett szorosan együttműködik a gazdasági, a pénzügyi, az adóügyi és vámügyi biztosokkal. Az Európai Bizottságban lesz egy főigazgatósága, Tyson asszonynak, amely főigazgatóság a foglalkoztatás, ugye a szociális ügyekkel és szociális integrációval foglalkozik. Munkaügyi reformok, munkapia, munkaügyi piaci reformok, képzés, szakképzés, képzéspolitika, fogyatékkal élők jogai és az Eurostat is ide fognak tartozni. Ő lesz felelős emellett a négy, ügynökség, négy ügynökségért, a munkaügyi biztonság és egészségügy, aztán az Európai Szakképzési Ügynökség, az élet és munkakörülmények javításáért felelős ügynökség és az Európai Képzési Alapé is ide fog tartozni. A bizottság által a bizottság munkáját jóváhagyó iránymutatásokkal az Európai Parlament kimondja, hogy az általános kompetencia az európai elkötelezettség és a személyi függetlenség elengedhetetlen a biztos jelöltek esetében, és ezt is értékeljük, ugyanúgy, mint a felkészültségüket és a kommunikációs képességüket is. A meghallgatás előtt hadd mondjam el azt is, hogy ön írásban válaszolt bizonyos kérdésekre, az előkészítő kérdésekre, az írásos válaszokat kiküldtük a képviselőknek minden nyelven, úgyhogy mindannyian jól felkészültünk. És most pedig azokat a kérdéseket fogjuk feltenni, amelyeket nem írásban készítettünk elő. Ami a vita struktúráját illeti, Először is Tészen asszony egy maximum 15 perces bevezetőt fog tartani, aztán 5 perc lesz az ülés végén az áru megjegyzéseire. A bevezető után 45 kérdés fog elhangzani a képviselők részéről. A vita a pingpong elv alapján működik majd, három perces szlottok lesznek, ez azt jelenti, hogy egy perc kérdés, két perc válasz. Mivel nagyon sok kérdés lesz, tiszteletben kell tartani a hozzászólási időt, e, és ez, e, ezért, ezért éleszek, ennek betartatásáért én, én leszek a felelős. Hogyha a kérdező, akinek a kérdése következik, nincs a teremben, akkor elszalasztotta az esélyt. Nem lesz spontán felszólalás, és ugye a mi szakbizottságunk, a foglalkoztatási szakbizottság az illetékes bizottság a meghallgatáson, de a kulturális szakbizottság és a nőjogi bizottság is részt vesz a meghallgatáson, ők társult bizottságok. Sok szeretettel köszöntjük kollégáinkat ebből a két szakbizottságból. És ahogy azt a hozzászólók listáján láthatták, ők is kérdeznek majd olyan kérdéseket tesznek fel, amelyek azon szakbizottságok, említett szakbizottságok hatáskörébe tartoznak. Először a koordinátorok kérdezhetnek, illetve egy képviselő a függetlenek részéről. Szeretném fölhívni mindenkinek a figyelmét arra, hogy 23 nyelven van tolmácsolás. Minden hallgató, minden képviselő és résztvevő hallgathatja tehát a tolmácsolást. Arra szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy amit mondanak, azt tolmácsolni fogják a tolmácsok, és mindez ugye egyértelművé teszi, hogy nem szabad túl gyorsan beszélni, kérem erre figyeljenek. Tyson asszony elmondta, hogy anyanyelvén szeretne válaszolni majd hollandul, A lehető legvilágosabban szeretne ugyanis fogalmazni. Hadd mondjam el, hogy a régóta itt ülő képviselők nyilván tudják, hogy kiválóan beszél angolul és franciául is a képviselőasszony. Az interneten követni lehet a vitát, tehát közvetítjük, és egy videó felvétel is készül majd amelyet megtalálhatnak ugyanezen a weboldalon. Most pedig én fogok rátérni a saját anyanyelvemre, svédre, és néhány megjegyzést tennék, néhány személyes nyitó gondolatot szeretnék megosztani önökkel. Nos, kedves kollégák! Az egyik legélénkebb emlékem a következő. Egy beszélgetésre emlékszem, amelyet telefonon, telefonon folytattam egy, egy lelkész nővel, aki Svédország déli részén él és dolgozik. Ő nagyon aggódott ez a lelkész, a, amiatt, hogy micsoda szociális gondokkal küzdenek egyes emberek, és micsoda nyomorúságban élnek. Látta, eh, mégpedig a saját városának egy parkolójában volt tanúja ennek a nyomorúságnak, ahol is régi teherautók parkoltak, eh, régi abroncsok eh, hevertek, és kamionsofőrök éltek ezen a parkoló helyen, nem tudtak hazamenni, nem volt hova menniük, nem tudtak nem tudtak tisztálkodni, nem tudtak, alig tudtak élelmiszert vásárolni, kis kemping főzőkön, tűzhelyeken főztek, és borzasztó nehéz körülmények között éltek, és még fűteni sem tudták a teherautót, mert az is nagyon sokba kerül, ugye. Úgyhogy ilyen borzasztó körülmények között éltek ezek a kamionsofőrök, de nagyon sok más ilyen helyzet is van ahol más munkavállalókat érint ez a, hogy úgy mondjam, nyomorúság. Látjuk azt, hogy Európában a válság nagyon sok ilyen helyzetet generált. Olyan emberekről van szó, nem csak olyanokról, akik munkanélkülieké váltak, de olyanokról is, akik már értékek nélkül élnek. A 2020-as stratégia Európában elfogadásra került, az európai lakosság 24%-a, több mint 120 millió ember van kitéve a szegénység, illetve a szociális kirekesztődés kockázatának. Nagyon sokan közülük gyerekek. 2014. júniusában az, ifj, az ifjúsági munkanélküliség 22% volt, és itt természetesen nagy különbségek vannak az országok között, de az összes egyes országokban az összes fiatal több mint 50% a munkanélküli. Látjuk ennek a következményeit. Látjuk az Európai Parlament választásai, választásai után is az eredmények és azt mutatják, hogy mennyire elkeseredettek és frusztráltak az emberek ez gyakran antidemokratikus, extrém, szélsőséges, populista pártok karjaiba hajtja az embereket. 2014-ben Svédországban és Európában is egyaránt figyelhető ez a trend. Ez az mi feladatunk tehát az elkövetkezendő öt évben, hogy rendet tegyünk az európai munkaerőpiacon, és fenntartható munkahelyeket teremtsünk a lehető leghatékonyabbnak kell lennünk. Mindenkinek egyforma lehetőségeket kell biztosítanunk a munkaerőpiacon. Ebben az Európai Uniónak bizony van felelőssége. Az Európai Munkaügyi Biztosnak nagyon nagy feladata van. Ez egy olyan dolog, amelyet mi és az állampolgárok várnak a biztostól, és ezért Tyson asszony feladata rendkívül fontos lesz. Valódi változásokat kell elérnie ezen a területen. Itt az idő tehát, hogy megtegyük a szükséges lépéseket. Ezen bevezető szavak után megadom a szót Tyson asszonynak, és